az bizottság éves jelentését az EU pénzügyi érdekéről szóló, érdekévédelméről, ugyan 325-ös cikkről szóló jelentést. Ez azokról az intézkedésekről szól, melyeket a bizottság és a tagállamok hoztak 2009-ben, hogy megelőzzék, felfedjék és kezeljék a szabálytalanságokat, meg a csalásokat. Statisztikai áttekintés nyújt az összes szabálytalanságról, amelyeket a bizottság és a tagállamok felfedtek 2009-ben, beleértve azon eseteket is, amikor csalás gyanúja merült fel, és részletesen szól a vissza, az EU alapok visszafizettetéséről ilyen esetekben. A jelentés elmondottak, hogy a, a compliance tekintetében javult a tagállamok megfelelése az előző évekhez képest, és első alkalommal ajánlásokat is megfogalmazza a jelentés, hogyan lehet jobban védeni az EU adófizetők pénzét. A jelentés csak áttekintést nyújt azokról az intézkedésekről, amelyeket a csalás elleni harcban és a szabálytalanság harcban végeztünk, és ezek eredményeiről csak átfogó értékelést ad. Két bizottsági munkaanyag foglalkozik majd részlesen ezekről. Az egyik a tagállamok hozzájárulásáról a jelentéshez, és statisztikákat mutat majd be a csalással és szabálytalanságokkal kapcsolatban. Ez a két anyag fog tehát részlesebben szólni ezekről a kérdésekről. Nem ez a jelentés. A bizottság nagyra értékeli az Európai Parlament ö, publikációját a saját csalás elleni határozatairól, amely szintén szerepel, az, támaszkodik az Olaf jelentésre, meg a bizottság jelentésre. Az elmúlt években a parlament azok jelezte, melyik azok a témák, amelyek különösen fontosak számára e tekintetben, és a bizottság és a tagállamok kvalit 690-et a következő évben. A teljes pénzügyi kihatása a szabálytalanságoknak, belértve a, a csalás gyanúját is, jelentősen nőtt viszont a két év között. 2008-ban ez 1 milliárd 100 millió 58 millió euró volt, míg 2009-ben 1 milliárd 835 millió euróra rúgott ez az összeg. Hasonló a helyzet a, család, a, a családgyanús esetek pénzügyi kihatásaira. 2008-ban 152 millió euró volt ez, míg a következő évben majdnem 200 80 millióra rúgott a csalás gyanús esetek pénzügyi kihatása. Ha, más, ha megnézzük az egyes ágazatokat, nem látjuk mindegyikben ugyanezen tendenciákat érvényesülni. Az éves jelentés szerint a jelentett szabálytalanságok száma a hagyományos saját for, források tekintetében és a közvetlen kiadások tekintetében jelentősen csökkent 2009-ben, összevetve 2008-al. A többi területen, például a mezőgazdasági, kohéziós politika és az előcsatlakozási alapok tekintetében azonban általában növekedett a jelentett szabálytalanságok száma, beleértve ezekbe a csalásgyanús esetek számát is. Ennek oka több tényező lehet. Nagyon gyakran jelzése lehet annak, hogy az ellenőrzési és csalás elleni rendszerek jobban működnek, így több esetet fednek fel, illetve jelentenek le. Ezen tények fényében felmerülhet a kérdés, mik azok a fő intézkedések, amelyek tavaly születtek a pénzügyi érdekek védelme mentén. A kulcsfontosságú intézkedések, amelyeket a tagállamok 2009-ben meghoztak, részletesen megtalálhatóak a jelentés mellékletében. Például a nemzeti közbeszerzési törvények módosítása, a BTK egyes szabályainak módosítása, ami szerint az OLAV jobban hozzáférhet információhoz, erősítése a csalás elleni szervezeteknek, jobb információcsere és együttműködés a nemzeti hatóságok között, hatékonyabb visszatérítési eljárások erősítése azon jogoknak, melyek révén adminisztratív vámeljárások indíthatóak, az antikorrupciós politikák összehangolása, a KIF konvencióhoz való hozzáférés, amelyet Magyarország tett meg, képzés, nemzetközi eljárásokra vonatkozó iránymutatások, amelyek segítik a fellépést. Hogy néhány példát említsek az, a javító intézkedésekről, melyeket a tagállamok meghoztak. Ahogy már az elején aláhúztam, a bizottság először konkrét ajánlásokat is beletette a jelentésbe, a tagállamoknak megcímezve, melyeket aztán nyomon is követünk. Itt hangsúlyoznám különösen a következő ajánlásokat. A jelentési fegyelem tekintetében a költségvetés kiadási oldalra vonatkozóan a bizottság azt javasolja, hogy minden tagállam álljon készen az új internet alapú jelentési rendszer, szabálytalanság jelentési rendszer használatára, mely jelentősen javul, javította a szabálytalanságok jelentésének módszertanát és feltételeit a visszatérítés és a helyi ellenőrzések tekintetében javításra, hogy milyen javítások vannak szükség, arról már beszéltem. Nagyobb figyelmet kell szentelni olyan kérdésekre, mint az időben való jelentés, adatvédelem és a meghozott intézkedések ellenőrzése. Nyomon is kell követni ezen ajánlásokat, és a tag, tagállamokban a koordinációs tanácsadó bizottság és csalásmegőző bizottság munkáját jelenti majd ez egy utánkövetési mechanizmust is meg kell tervezni, amely lehetővé teszi majd a benchmark mércék alkalmazásait, milyen erőfeszítéseket tettek a tagállamok azon csalások ellen, amelyek az EU pénzügyi érdekeit sértik. Az eredménye mindennek aztán a 2010-es jelentésben lehet majd közé tehető. A bizottság szándéka az, hogy a következő Olaf találkozón is javaslattal él e tekintetben a tagállamok felé. A bizottság maga is végrehajtott egy sor intézkedést, említést érdemel ezek közül, például a több éves terv, amelyet 2009 végén auditál, az auditálások megtervezésére hoztunk, hogy optimalizáljuk ezeket. Igyekszünk elkerülni a kettős finanszírozásra elleni lépéseket. A közös kutatási központ és a DG 8Co is erősítette együttműködését harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel, különösen az ENSZ szervezeteivel, hogy a Transparent Aid projektet tető alá hozzák és beindítsák. Ez a kezdeményezés lehetővé teszi az adat cserét a külső segítségnyújtási projektekben, amelyeket a bizottságok, a tagállamok és a nemzetközi szervezetek finanszíroznak. Végül szeretném megemlíteni, hogy a bizottság további javításokat eszközöl a saját ellenőrzési rendszerében, mert javasoltuk a szabályok egyszerűsítését a struktúrális alapok végrehajtásában 2009-ben, és további egyszerűsítésekre teremtünk lehetőséget a többi területen is. Ezen túl a nemzetközi együttműködés az EU pénzügyi érdekének védelmében és a csalás elleni harcban és a korrupció elleni harcban intenzívebbé vált. Néhány fontos nemzetközi megállapodás is született harmadik országokkal, illetve több oldalú egyezményeket is aláírtunk az EU részéről, és a bizottság itt az EU nevében tárgyalt, és ezek az megállapodások is segítik ezt a harcot. 2009-ben az Európai Bizottság megtárgyalta azokat a feltételeket, melyek alapján az ENSZ korrupciós egyezményét végre lehet hajtani az Európai Bizottság aktív résztvevője volt azon tevékenységeknek, amelyek az Európai Antikorrupciós Hálózat létrehozását szolgálták, amelyeket a tanács 2008-ban határozott el. Az EU ezen túl nemzetközi éllovasa is az adóparadicsomok és adócsalások felszámolásának. liechtenstein is megtárgyaltunk egy csalás elleni megállapodást, és ezt most a tanács és a tagállamok előtt van aláírásra készen. A bizottság felkérte a tanácsot arra is, hogy felhatalmazást adjon hasonló megállapodásra Svájca, San Marinoval és Monekóval is. Ezen túl a bizottság Ukrajnával is tárgyalásokat folytatott egy új átfogó megállapodás érdekében az európai szomszédos politika keretében kezelve a csalást és a pénzügy, és védve a pénzügyi érdekeket. A pénzügyi együttműködési fejezet az EU-Ukrán társulási megállapodásban a jó alapot kínál a jövőbeli tárgyalásokhoz, más országokkal is, a társulási megállapodások, partneri együttműködési megállapodások keretében lehet majd ezeket külön megtárgyalni. Várjuk, hogy tovább folytassuk az önök szakbizottságával való gyümölcs az együttműködésünket, és ahogy korábban is, most is készen állunk az önökkel való együttműködésre az EU adófizetők érdekének védelmében. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Schmidt úr, a 15-ös napi rendhez kíván szólni most, vagy pedig majd később, ami a 2009-es mentesítést illeti. Én inkább majd az ezt követő vitát lezárva szeretnék szólni. Én máshogy értesültem, ezért kérdeztem, de akkor folytassuk, és a jelentéstevő kap szót. Először is szeretném megköszönni a biztos úrnak a jelentését. Amikor a kiadásokról és a szabálytalanságok pénzügyi kihatásairól beszélünk, akkor úgy tűnik, hogy ez meg kétszereződött 2008-2009 között. Tehát 785 millióról 945,2 millióra 2009-ben. Amikor a kohéziós politikára kerül sor, a szabálytalanságok 109%-át regisztráltuk. És 2,53 százalékkal haladtuk meg a rendelkezésre álló forrásokat. Itt meg kell említeni a szabálytalanságokat kezelő rendszert az egyes tagállamokban, az egyes konkrét területeken. Ezeknek komoly szerepe van. Ezen kívül, hogyha a hagyományos saját forrásról beszélünk, szeretnék utalni a külön jelentésre, a 2010-es külön jelentésre, ami az egyszerűsített importvám eljárást illeti. A bizottságnak szerintem minél előbb elemeznie kéne ezen szabálytalanságok pénzügyi kihatásait, és ki kéne dolgoznia egy módszert arra vonatkozóan, ahogy a gazdasági szereplők bevetett bizalom ismét helyreáll az ilyen egyszerűsített eljárások alkalmazása terén. A feltárt szabálytalanságokat általában a jogi, jogszabályban előírt határidőt követően kerül sor, és tisztában kell lenni azzal a tényel, hogy a gazdálkodó szervezeteknek megfelelő jogi következményekkel kell szembenézniük, ami a saját hagyományos saját forrásokat illeti, itt csökkenést tapasztalható 2008-hoz képest. A közelmúltban az Európai Parlament tett bizonyos megjegyzéseket e tekintetben. Amikor a tagállamok kiadásait illeti, illetve a hagyományos saját források kiigazítását. A tavalyi jelentésben már kértük, és ugyanezeket az intézkedéseket kellene most is megvalósítani. Az előcsatlakozási alapokat illetően az összegben történt növekedés valóban valós okot ad az aggodalomra. És azt hiszem, hogy még negatívabb eredményt láthatunk majd a jövő évi jelentésben, ami a 2006-os időszakot fedi le, ami pedig a csalással vagy csalás révén kifizetése került összegek visszatérítését illeti. Ez szorosan összefügg az EU pénzügyi érdekeinek védelmével, és üdvözlöm, hogy a bizottság 2009-es jelentésében azt állapította meg, hogy ugyan a visszatérítési arány jobb volt az előző években, de ez véleményem szerint még tovább javítható. Végezetül pedig, megvizsgálva, átvizsgálva a jelentést, le kell szögeznem, hogy egyrésztről a szabálytalanságok növekvő tendenciát mutatnak az egyes tagállamokban, másrészt a beszámolási rendszer, a jelentéstételi rendszer javult a szabálytalanságok vonatkozásában. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy tudjuk, hogy a szabálytalanságok növekedése a források felhasználásával függ össze, vagy pedig a jobb beszámoló rendszer következménye. Köszönöm szépen. Akkor most megnyitom a vitát, Balsic úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, valóban a kollégám már sok mindent elmondott, a szabálytalanságok számát illetően, különösen a kohéziós politika, a mezőgazdasági politika területén, illetve az előcsatlakozási alapok tekintetében. illetve a visszatérítések tekintetében. Ha a 2009-es eh, jelentést elolvassuk, akkor az a benyomásunk támad, hogy amikor a 2010-es jelentést elemeznénk, akkor gyakorlatilag elveszítenénk azt a reményt, hogy néhány milliárdot vissza tudunk térítetni a kifizetett, illetve a szabálytalanul kifizetett pénzek tekintetében. A meghallgatás tegnap az Olaf-fal rávilágított arra, arra, hogy bizonyos intézmények nem tudják megnevezni a szabálytalanságok konkrét okait, és éppen ezért, biztos úr, én értem, hogy az ön illetékességi köre meglehetősen kiterjedt, de nem tudom, hogy milyen jövőképe van, vagy milyen elképzelései vannak arra vonatkozóan, hogy mit lehetne tenni a jövőben annak érdekében, hogy a szabálytalanul kifizetése került összegeket visszakapjuk. Greszle asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Néhány kérdést szeretnék feltenni. Először is megköszönném a jelentését, ami nagyon lenyűgöző volt, ugyanis a rendszer egyértelműen javult, például a szabálytalanságok kezelési rendszere, és az agrárterületen is a jelentések javultak, tehát ezáltal a homályos területek már világosabbá válnak. A rendszert szerintem minél szélesebb körű részvétellel kellene párosítani és más alapokra is kiterjeszteni. Az első kérdésem tehát terveznek-e ilyesmit, illetve milyen határidőre? tegnap már említettem, hogy a főtitkárság a jelentésben megpróbálja a csalások arányát elemezni, illetve kivizsgálni, és nem tudom, hogy az ön véleménye az ilyen csalási arányról micsoda az FRR tekintetében Például Olaszország esetében 5-8 volt, más országok esetében 0,3. Én azt hiszem, hogy itt a csalások múltját valahogy fel kéne tárni. Milyen kockázatot rejtenek ezek magukban. Itt a 0 tolerancia lenne az egyik lehetőség, erről lehet vitatkozni, a másik oldalról viszont meg kell említeni, hogy bizonyos dolgok nincsenek összhangban. Tehát itt valahogy a károkat kéne felszámolni. Az Olaf jelentés kapcsán ez már elhangzott. A harmadik kérdésem pedig az, hogy a szabálytalanul kifizetése került pénzek visszatérítése hogyan alakulhat. Ez különösen azért érdekel engem, mert ez a jogállamisággal szorosan összefügg. Hogyha szabálytalanul kerülnek pénzek kifizetése, akkor legalább arra kell törekedni, hogy ezeket visszafizessék. Ha ez nem történik meg, akkor komoly veszteségeket szenvedünk el, akár 20-25 százalékos is. Tehát komolyan végig kéne gondolni a visszafizetések, visszatérítések rendszerét. 2009-ben ezt tudomásul kellett vennünk. Ez volt az egyik eh, do, eh, kevés dokumentumok egyik, amit alaposan eh, taró, tanulmányoztam, és megpróbáltam összehasonlítani az Agri főigazgatóság anyagaival, megállapítottam, hogy melyek voltak azok a számok, amelyek a visszatérítésre vonatkoztak. Ezek közül, amelyek eltértek, nem tudtam, hogy melyik az, ami a valóságot tükrözi. Tehát igazából most sem tudjuk még, hogy mennyi pénzt sikerült visszafizettetni. Nem tudom, hogy ez még meddig maradhat így, meddig folytatódhat a, például Luxemburg vagy más tagállamok esetében a 100%-os eredményt is sikerült elérni. Csehország esetében ez 8% volt, vagy olyan tagállam is volt, ahol a visszatérítési arány 5%-ot sem ért el. Tehát mi történik a tagállamokban? Ez a negyedik kérdésem. Az ötödik kérdésem pedig azzal kapcsolatos, hogy a rendszert csak annyira tudjuk megvédeni, amennyire a tagállamok is védik ezt a rendszert. A tagállamokat arra kéne kényszeríteni, hogy a társfinanszírozási alapokat is védjék jobban, azokat is tadja, tartsák jobban készben. Ha például a bolgár mafiára gondolunk, és eh, ha ők felhagynak eh, azzal, hogy visszaéljenek az európai eh, alappal, alapokkal, akkor ez egy komoly előrelépés lehet. Grazie, onorevole Audi. biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much for this, uh, Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Az utolsóval kezdeném. Ódi úrnak igaza van abban, hogy valóban fontos különbséget tenni a csalás és a szabálytalanság között. hogyha meg tudjuk vizsgálni azt, hogy milyen mennyiségű csalásra kerül sor az egyes tagállamokban, az egyes tagállamok mennyit azonosítanak, hát azt találjuk, hogy eléggé korlátozott ezeknek a száma. Általában egy százalék alá esik az összes összeghez képest. Az Európai Uniós alapokból elköltött összegekhez képest. A szabálytalanságok mennyisége ennél nagyobb, különböző típusú szabálytalanságok vannak. Lehet például, hogy nem megfelelő volt a dokumentáció, vagy a, a pályázatra nem volt jogosult az illető, aki megkapta a pénzeket. Tehát itt ilyen kérdésekről van szó. A szabálytalanságokat kezelő rendszer, ezt teljes mértékben végrehajtottuk a mezőgazdaság területén, és talán ez ad magyarázatot arra, hogy miért növekedett a bejelentett szabálytalanságok és csalások száma ezen a területen. Hiszen maga a rendszer azt teszi lehetővé, hogy sokkal hatékonyabb legyen a jelentéstétel. Ezért az ajánlásokban más tagállamoktól, az összes tagállamtól azt kérjük, hogy hajtsák végre ezt a rendszert. Mégpedig az összes területen. Elmondhatom, hogy például a kohézió területén még mindig elég magas a szabálytalanságok száma még mindig van három olyan tagállam, Franciaország, Írország és Spanyolország, amelyek nem hajtották végre ezt a rendszert. Mi a szándékom ezzel kapcsolatban? A szolgáltaimmal együtt kívánok működni ezekben a tagállamokban, amelyek ugye nem hajtották végre, nem vezették be ezt a rendszert, és megpróbálom rávenni őket, hogy a lehető leggyorsabban vezessék be a rendszert annak érdekében, hogy az összes területet le lehessen fedni ezzel a szabálytalanságot kezelő rendszerrel. Ami a visszatérítéseket illeti, illetve a pénzügyi kiigazításokat. Hamarosan megvitatják az elszámolásokról szóló jelentésünket. A bizottság először nagyon részletesen mutatja be a helyzetet. Mi történik a visszatérítések területén? Emellett részletes tételes lebontás található a jelentésben tagállamokra bontva. Nagyon széles körül tehát az az információ, amit rendelkezésre bocsátunk, és ez lehetővé teszi azt, hogy részletes elemzéseket folytassunk, illetve részletes eszmecserét folytassunk a tagállamokkal. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy a visszatérítések területén a helyzet tagállami szinten még javulhat, sőt javítani is kell rajta. És ami a Regit illeti, ezzel kapcsolatban abszolút nincs semmi kétségem, de mit is teszünk? Folytatjuk a helyszíni ellenőrzéseket a belső ellenőrzési rendszeren belül a tagállamokban. Különösen ott, ahol a visszatérítések kérdése tűnt a legfőbb problémának a helyszíni jelen, ellenőrzések során. Amikor a tagállamok ezen a folyamaton végigmennek, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy bizonyos tagállamoknál már sikerült lezárni ezt az egész ellenőrzési folyamatot, másoknál még körülbelül egy évre van szükség ennek a befejezéséhez. Az előadásomban is szó volt arról, hogy további garanciákra van szükség a szerződésekben. Például depozit letételére, vagy elébb garanciákra a kedvezményezettek részéről. Így lehetne a kedvezményezettek felelősségét is javítani. A tekintetben, hogy visszatérítsék az alapokból származó összeget abban az esetben, ha nem megfelelően használták azt fel. És persze az Európai Unió költségvetését illetően nagyon szigorúan hajtjuk végre a pénzügyi kiigazításokat. Az erre vonatkozó rendszer az Európai Uniós pénzügyi korrekciós rendszer védi az Európai Unió költségvetését. De hát minden erőfeszítés meg kell tennünk annak érdekében, hogy a legvégső visszatérítéseket is megkapjuk azoktól a kedvezményezettektől, akik nem feleltek meg a szabályainknak, megsértették azokat. Folytatjuk tehát a munkát ezen a konkrét területen. Ami az Olaf szerepét illeti a jelentéssel kapcsolatban. Az Olaf pénzügyi, az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmével kapcsolatos jelentésben részt vett, sőt, maga fogalmazta meg a jelentést. Emellett koordinálta a többi főigazgatóság erőfeszítéseit és az olyan szolgálatok erőfeszítéseit, amelyek szintén illetékesek voltak. Ez volt tehát az Olaf fő szerepe ezen a területen. Ezzel remélem röviden sikerült megválaszolnom a kérdések nagy részét. A kohézió kérdését is felvetették a képviselők. A kohézió területén szintén folytatjuk a munkát, ennek több oka is van. Az egyik oka az az, hogy 2009 során három olyan periódus volt, amelyek a kohézió területén nagyon jelentősek. A 94-99 közötti, a 2006 és a 2007-2013-as időszakot mind vizsgáltuk. Az utóbbi esetében politikai szempontból is vizsgálnunk kell a helyzetet, illetve az ellenőrzéseket, kontrollokat folyamatosan végeznünk kell annak érdekében, hogy felfedjük a szabálytalanságokat. De azt hiszem, hogy általánosságban a kohézió területén a kohéziós politikák területén nagyon jelentősen jelzött, javult a helyzet 2009-re. A kohéziós politikák területén azért is volt több hiba, azért növekedett a hibák száma, mert Románia és Bulgária most kezdte el a szabálytalanságok bejelentését ezen a területen, és figyelembe kellett vennünk azt, hogy ezekben az országokban elég magas számban fordultak elő szabálytalanságok, amik az összetett számokat megnövelték. Ami a nem megfelelő vagy nem elégséges jelentés tételt illeti. Hát mi a helyzetet természetesen úgy mutatjuk be, ahogy a tagállami jelentésekből le tudtuk szűrni azt, hogy mi a, az, a jelenlegi állapot. De az OLAF folyamatosan vizsgálatokat és ellenőrzéseket végez főigazgatóságoknál is. És hát persze ez mindig kérdéses. Mi mindig azt az információt tudjuk bemutatni, ami a rendelkezésünkre áll. És nem lehetünk soha száz százalékig biztosak abban, hogy az összes szabálytalanságot lefedik ezek az adatok hogy az összes csalásra fény derült, és az összes csalásról szót tudunk ejteni ebben a jelentésben. De hát természetesen a mi rendelkezésünkre álló összes információt a parlament elé tárjuk. Röviden azt hiszem, hogy sikerült az összes tisztelt képviselő kérdésére válaszolnom. Punto 15 Köszönöm, biztos úr. Most a 15-ös napörendi pontot kezdjük tárgyalni a 2009 évi mentesítést a bizottsága vonatkozó harmadik szakasz vonatkozásában. Megadom a szót, hogy vezesse elő a témát. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Örömmel mutatom be azt a összefoglaló jelentést, amely a 2009-es irányítási eredményekről szól, illetve azon általános jelentést, amely a 2009-es általános auditot foglalja össze. A szintetikus igazgatási jelentés fontos számonkérési eszköz. A bizottság ezáltal nem csak politikai felelősségét vállalja fel, hanem bemutatja azon előrelépéseket is, amelyeket az igazgatás és általános ellenőrzési tevékenység terén elért. A szintetikus jelentés 2009-re vonatkozóan az első, amelyet az új bizottság fogadott el. Bemutatja, milyen munkát végeztek 2004 óta a nem megfelelő mentesítési e, jelentések tekintetében, illetve a mentesítési eljárás javítása érdekében. Koncentrál arra a munkára, amelyre 2090 végeztünk, hogy az egyes a mentesítési nyilatkozat egyes blokkjainak erősítése érdekében, illetve az éves tevékenységi jelentések javítás érdekében. A fenntartásokat is tartalmazza, és a cselekvési terveket, amelyek ezek orvoslását szolgálná. 20 ilyen fenntartást fogalmaztunk meg a 2009-es tevékenység jelentésben, a 2008-ban 15, 2008-ban 15 ilyen fogalmazott meg. 12 új fenntartást vezettünk be, 9 pedig a követ, előző évről került átvezetésre. 9 fenntartást pedig egy részét a pénzügyi kitettség vagy kockázat miatt fogalmaztuk meg. A pénzügyi kitettség a, a kedvezményezettek jogosultsági szabályaiból adódik egyes kiadási területeken, például a kutatás, illetve a közbeszerzési szabályok nem figyelembe vétele, a különösen a megosztott menedzsment tekintetében. Több okot határoztunk meg, például a nagy számíteli rendszerek, a Schengeni információs rendszer számíteli beszerzéseinek késése is ilyen ok. Minden ilyen fenntartást a vonatkozó szolgálat figyelmébe ajánlottuk, és központi és politikai figyelmet is kap. Több a, a fenntartások számának növekedése azt mutatja, hogy a főigazgatóságok jobban figyelnek a, a bizottság hírnevére, illetve a költségvetésre való kihatásaira az egyes szabálytalanságoknak, illetve csúszásoknak. Egy további indikáció, miszerint az egyik fő ok az lehet, a növekedésben, hogy 2008-ból hoztunk át a pénzügyi kitettségre vonatkozó fenntartásokat, és ezek pedig a cselekvési tervek végrehajtásainak minőségéből adódik. A pozitív ellenőrzési eredmények fényében hat előző évben megfogalmazott fenntartást törölhettünk. A bulgá- bulgáriai bővítési főigazgatóság által kezelt alapok végrehajtását illetően a román és bulgár regionális alapok illetve a mezőgazdasági főigazgatóságát által kezelt alapok ügyében, egyes kiadások jogosultsága a tengeri, tengerészeti és halászati főigazgatóság területében, és a kommunikációs főigazgatóság hiba százalékának csökkentése, illetve csökkenése, illetve a gazdaság és pénzügyi főigazgatóság tevékenységének javulásából adódnak azok okok, amiért törölhettük ezeket a fenntartásokat. Ugyanakkor megfelelő információt tartalmaz az éves jelentés, bemutatva azt, hogy ezt az adott problémákat kezelték helyben, ezért lehetett törölni a fenntartásokat. A legtöbb esetben az azt jelentette, hogy konkrét információt kaptunk arról, hogy elfogadható szintre csökkent a hiba százalék, illetve az ellenőrzési rendszereket erősítették az adott területeken. A bizottság belátja azt is, hogy további javításokra van szükség különösen a megosztott menedzsment területén, és hangsúlyozza azt a felelősséget, amelyet a tagállamok viselnek abban, hogy hatékonyan kezeljék, ha csak végre az EU alapokat. Ezen túl a javaslatok része, a pénzügyi szabályozás megújítása, a bizottság itt arra törekszik, hogy világosá tegye a, a tagállamok felelősséget az alapok kezelésében és ellenőrzésében, az igazgatási ö, zárszámadások tekintetében, minden olyan alap tekintetében, amelyet nem a bizottság közvetlenül hajt végre. Ez nagy előrelépés a, a mentesítési eljárásban. A jogalkotókról is tájékoztatjuk folyamatosan ezekről az előrelépésekről, és a menedzsment deklaráció kiadására, a megbízhatóság nyilatkozat kiadására bátorítjuk a tagállamokat a pénzügyi szabályoknak megfelelően, hogy tájékoztassák a politikai döntéshozókat is erről, meg a jogalkotókat. A bizottság belátja, hogy a komplex szabályok nagyon nehézé teszik a, joga, a kedvezményezettek helyzetét, és hogy a közbeszedési eljárások végrehajtásában is nagyon sok hiba észlelhető. Ezért éltünk javaslattal a pénzügyi szabályozás átírására, hogy a hibák kockázatát csökkentsük egy egyszerűtett rendszer bevezetésével, az általány összegek, az egység ö, ö, költségek alkalmazásának bővítésével, egyszerűsítve a rendszert. Egyszerűsíteni kívánjuk az igazgatást a kutatás területén, is, erről is szól a nyilatkozat. Mivel bonyolultak a szabályok, a bizottság úgy gondolja, hogy az elfogadható szabály, szabály hiba százalék megközelítés alkalmazható volna nem költséghatékony az, ha még többet ruházunk be az ellenőrzésekbe ezeken a területeken. November 15-én visszatérjék a szakbizottságuk elé, ahol mélységben tudjuk megvitatni az elfogadható hibaszázalék koncepciójának részleteit. Azonban már ma is elmondhatom, hogy ez a módszertan nem egy új küszöb meghatározását jelenti az ellenőrzések költségének észszerű értékelése és a, az adott környezetben érvényesülő kockázatok súlyozása alapján kell költséghatékony módon megszervezni, megtervezni az ellenőrzéseket az elfogadható kockázatok alapján. Ugyanakkor azt is garantálni kell, hogy ha valahol felfednek egy hibát, akkor azt mindenképpen orvosolni kell kivétel nélkül. 2010 májusában a bizottság beterjesztette az első konkrét javaslatait a kutatás, energetika és szállítás, közlekedés és a vidékfejlesztés területén alkalmazandó elfogadható kockázat tekintetében. 2011-ben pedig az összes területre beterjeszti ezeket a kohéziós politikát is beleértve. A bizottság felhívja az intézményeket, hogy konstruktív módon alkalmazzák ezeket a javaslatokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselők, azok az erőfeszítések, amelyeket az elmúlt öt évben hoztunk, hogy javítsuk az EU alapok végrehajtásának minőségét, végre gyümölcsöket hoztak. Megragadtuk, mik a fő problémák az alapok végrehajtásában, a bizottság részéről, meg a tagállamok részéről is, és konkrét ajánlásokat dolgoztunk ki, hogy a szükséges javításokat lehetővé tegyük az összes igazgatási módszertamban. De további tevékenységre, lépésekre van szükség. Ahogy a szintetikus jelentés aláhúzza a bizottság, tovább folytatja általános ellenőrzési rendszerének erősítését, arra koncentrál, hogy biztosítsuk az audit ajánlások időben való végrehajtását. Az Audit Progressziós Bizottságban kilenc biztos vesz részt, minden fő kiadási politika lefedésre kerül így. Azáltal, hogy az auditálási kérdésekre felhívtuk az egész kollégium figyelmét, a bizottság még inkább tudja vállalni politikai felelősségét az EU költségvetés végrehajtása tekintetében, illetve a szolgálatok működése tekintetében. Az új ACP is jobban koncentrál a kockázatokra és javítja a monitoring és utánkövetési tevékenységet az auditálási ajánlásokra révén. Ezentúl az általános auditorokat arra kértem, hogy minden szolgálatot vizsgáljanak, ne csak a tekintetben, hogy a cselekvési tervet végrehajtották-e, hanem afelől is, hogy vajon az intézkedések valóban csökkentették-e az kockázatokat hatékony módon. Úgy gondolom, hogy így módon a belső ellenőrzés hozzájárulhat azon cél végrehajtás érdekében, hogy végre a számbevőszék pozitív dasztot tudjon kiadni. Ugyanakkor megszívleltük az Európai Parlament ajánlását arra vonatkozóban, hogy intézményközi konferenciát szervezzünk ebben a témában. Örömmel mondhatom, hogy a bizottság szívesen szervez meg egy ilyen konferenciát a jövő év második felében, valószínűleg áprilisban lesz, kerül erre sor. Javaslom, hogy ezt a rendezvényt használjuk fel arra is, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet továbbjavítani az észszerű pénzügyi menedzsment rendszerét, annak érdekében, hogy a közös gondolkodás eredményei valóban megvalósuljanak a jövőbeli 2013 utáni pénzügyi időszakra vonatkozó programok megtervezésében is. Hadd szóljak most néhány szót az éves jelentésről, amely a 2009-es belső ellenőrzésekről szól. Ez a jelentés a mentesítő hatóságot tájékoztatja a bizottság belső ellenőrzési szolgálatának tevékenységéről 2009-ben, illetve hogy az ajánlások mentén milyen intézkedéseket foganatosított. Ezen kívül felsorolja a különböző ellenőrzési megbízásokat 2009-ben, ezekhez rövid összefoglalókat is fűz, olyan esetben, amikor az ellenőrzések lezárultak. A bizottság örömmel nyugtázza, hogy az IAS ajánlásai tehát amit az ellenőrzött szervezetekre vonatkozóan megfogalmazott, 99%-ban megvalósultak, és ez elsősorban az objektivitásra, a méltányosságra és a az igazgatás és ellenőrzési rendszerek minőségének javítására irányultak. A bizottság üdvözli azt is, hogy az IAS stratégiai tervezése is bővült, javult, ami a kockázati alapú ellenőrzéseket illeti. A 66%-a a költségvetési kötelezettségvállalásoknak megvalósult, az audit, az ellenőrzési megbízásoknak pedig 100%-a valósult meg. Az IAS ajánlások fő következtetései 2009-re vonatkozóan a nem pénzügyi területeket is érintette, ilyen, így például a, foly, a, a gazdálkodási tevékenység folytonossága, a megbízhatóság, az megosztott igazgatási politikák, a központosított kezelési politikák területén. A bizottság úgy döntött, hogy nem teljesen fogadja el az ajánlásokat, amit a belső ellenőrök fogalmaztak meg, a felügyeleti feladatok bizonyos mértékű centralizációjára vonatkozóan, ugyanis a jelenlegi struktúra már megfelelő áttekintést ad a több területet érintő kérdések tekintetében, és egy ilyen struktúra megvalósításával felhigulna a szolgálat illetőségi köre. Az informatika területén a bizottság véleménye szerint az IAS által meghatározott területek élveznek elsődleges prioritást. Az illetékes biztos egy ezzel kapcsolatos informatikai munkacsapatot, munkacsoportot hozott létre, a pénzügyi kérdések kapcsán pedig meg kell jegyezni, hogy a bizottsági szolgálatok megfelelő akciótervet készítettek el az, elfogadható, az elfogadott ajánlások mentén. Az intézkedések többek között azok szerepelnek ebben az akciótervben, amelyek már bizonyos megvalósítási szintet elértek, és ezeket majd az utókövető auditok keretében kell megvizsgálni. A bizottság hangsúlyozza, hogy megfelelően figyelembe kell venni azokat az intézkedéseket, amelyek meghatározott gyenge pontok felszámolására irányulnak a több területet érintő kérdések esetében, és ez világlik ki az összefoglaló jelentésből is. Az akciótervek megvalósításának figyelemmel kísérése azt a célt szolgálja, hogy megfeleljünk az IAS által megfogalmazott ajánlásoknak. És ugyanez vonatkozik a formális IAS ajánlásokra, amelyek különösen fontosak, és amelyek megvalósítása már több mint hat hónapja várat magára. A mentesítési folyamat kapcsán a bizottság pozitív fejleményeket tapasztalt általában a megvalósítások területén. A közelmúltbeli adatok Az elmúlt hat hónapra vonatkozóan azonban további hiányosságokat, illetve mulasztásokat tartak fel. Az ellenőrzési bizottság ezekre vonatkozóan adott figyelmeztetéseket, és megfelelő lépéseket vár a bizottságtól. Köszönöm a, figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Grazie. Adesso do la parola al revisore dei conti della... Köszönöm szépen. Most pedig megadom Brian Gray úrnak, a bizottság belső ellenőrének a szót. Köszönöm, elnök úr. A biztos úr, Somata úr itt bemutatta a mentesítési jelentést, ami nagy részt az általunk küldött részletes jelentésre épül. Én csak vissza tudom igazolni, hogy minden fontos elemét a mi jelentésünkből a biztos úr jelentése is átvette. Tulajdonképpen ennyit akartam csak elmondani, és én is kész vagyok válaszolni az esetleges kérdéseikre. Köszönöm szépen! A jelentéstevő kap szót. a úrnak és Gray úrnak szeretném megköszönni a jelentéseket. Bizonyos dolgokat azért tisztáznunk kéne. Az éves jelentések gyenge pontja az, hogy itt ezek az egyes főigazgatóságokra vonatkoznak. Nem tudom, hogy a bizottság tisztában van-e azzal, hogy van-e egy központi számvizsgáló vagy belső ellenőrzési egység, részleg? Ezek a jelentések az egyes főigazgatóságokra vonatkoznak. Ezek azonban meglehetősen színesek, vagy, vagy sokszínűek. Nincs egy központi hely, amely ezeket a jelentéseket összefogna, ezeket az külön jelentéseket szintetizálna. Ki ellenőrzi, ki a végső ellenőrzési pont a főigazgatóságok tekintetében? A főigazgatók aláírása gyakorlatilag a kollégium megerősítésétől függ a kollégium fogadja el ezeket a külön jelentéseket, vagy egyes jelentéseket, akkor itt esetleg egy szervezet felelőtlenségről is beszélhetnénk. Nem tudom, hogy ki vállalja az egyes főigazgatóságok ellenőrzését. Nekem az az érzésem, hogy itt a Pródi Bizottság óta egy megtartozott folyamat alakult ki, és az angol változat szerint az ötödik oldalon egy táblázat, vagy egy rovat látható. Én most az eredetiből idéznék. A bizottság tovább javítja, vagy tovább fejleszti az éves beszámolói rendszert, mint a kollégium felé történő elszámoltathatóságának eszközét és továbbra is útmutatóval kíván szolgálni a főigazgatóságok felé. A belső utasítások, útmutatások, ellenőrzésű vagy egyéb eszközök felvizsgálatára. És minden főigazgatót és osztályvezetőt felkér, vagy felszólít arra, hogy aktívan segítsék a belső ellenőrzést, és ezáltal javítsák az éves jelentések színvonalát. Ebben a táblázatban látható, e, tehát e, az a törekvés, hogy ezt az eljárást továbbfejlesszük, de ez már több éve húzódik. És felmerül a kérdés, hogy ezeket a dolgokat e, nem kellene nyilvánvalónak tekinteni. Felmerül néhány kérdés. Az első és nagyon fontos kérdés az, hogy az ellenőrzési módszer miért, az önök módszere miért tér el oly mértékben a számvevőszékétől? Azt hiszem, hogy ez egy alapvető kérdés. Másodszorban pedig arra szeretnék rákérdezni, hogy Semeta úr biztos említette egyfajta hozzáállást és egy tendenciát, miszerint 50-ről 20-ra csökkent a fenntartások száma 2008 és 2009 között. Ez egyrészt arra mutat rá, hogy mindenki komolyan veszi a belső ellenőrzést, ami üdvözlendő, másrészt ugyanakkor a fenntartások esetében nem világos, hogy ezeket mikor vonták vissza, hogyan kezeli ezeket a bizottság, és mi az a határérték, vagy küszöbb érték, amin túl a fenntartásokat visszavonják megfelelő vagy méltányos okok alapján. Ez konkrétan mit jelent? Mi a tolerálható kockázati szint? Nem tudom, hogy a bizottság nem emelje túl magasra a lécet. Tehát hogyan kezeli a bizottság ezt a küszöbb értéket. És ebből következik az is, hogy ennek tükrében akár meg lehet kérdőjelezni az egész jelentést is. Tehát más szóval, tehát melyik az a szint, ami fölött megkérdőjeleződik egy-egy főigazgatóság jelentése. Még egy kényesebb ügyre szeretnék rákérdezni, elsősorban a nagyobb tagállamok vonatkozásában. Biztos úr, azt mondta, hogy most igyekeznek a tagállamokat arra ösztönözni, hogy aktívabban működjenek közre, működjenek együtt, és önök ebben segítik majd a tagállamokat. Azt szeretném megtudni, hogy a nagy tagállamok hatása mennyire erős belsőleg, amikor ellenőrzésekre kerül sor, illetve pénzügyi pozíciók kijelölésére. Konkrétan gondolok itt Franciaországra és a mezőgazdaság területére. Az illetékes főigazgató francia, a belső ellenőrzés ezen a területen ugyanolyan eréllyel vagy lendülettel történik-e Franciaország esetében, mint egyéb esetekben. Kaptunk ugyanis jelzéseket arra vonatkozóan, hogy a nagy tagállamok nyomást gyakorolnak a tekintetben, hogy egy kicsikét lazábban kezeljék ezeket az ügyeket. Hogyha megnézzük a fenntartásokat egy kicsikét közelebbről, akkor itt vannak olyan területek, ahol például az Ajax és Görögország esetében 2000 2005-2007-ben merült fel. 2008-ban azonban új dolgok adódtak. A kiadási pozíciókat, ha megnézzük, itt elsősorban a vidékfejlesztés területén. Ami a vidékfejlesztési támogatásokat illeti. Az Ajax esetében kevesebb volt a támogatás. Felmerül a kérdés, hogy a vizsgálati ellenőrzési módszerekkel ezeket az ügyeket hogy kezelték. Az ilyen komoly kiadási tételek iránt szerintem a bizottságnak komolyabb érdeklődést kellene mutatnia. És meg szeretném említeni, hogy 2009 vonatkozásában itt fenntartással éltek, amit a parlamentnek majd meg kell vizsgálnia. Ami pedig Gray urat illeti. Biztos egyetért velem abban, hogy ez voltak éppen nem központi végső ellenőrzés, hanem ez megint csak a főigazgatók szintjén fogalmazódik meg jelent, és itt, itt voltak éppen nincs igazi felelősség áttétel. Ön szerint mi lenne egy hatékonyabb ellenőrzési grémium? Hiszen végül is elvész a felelősség, nem Semeta úr írja alá ezt a jelentést, hanem maga az egész testület, a kollégium, a bizottság. Vajon ez esetben nem beszélünk-e jogosan egy szervezett felelőtlenség rendszeréről? Ennyi volna a némileg kritikus hozzászólásom ez a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Iván úr, szó. Doar o intervenție foarte scurtă aș vrea să am. Rövid leszek. Először is köszönöm a biztos úrnak, illetve Kacimárka kiszúrnak is a jelentését. Vannak bizonyos problémák, amelyeket itt kezelni kell. Meglehetősen elégedett vagyok azzal, amit a bizottság végzett. 2009-ben az irányítással kapcsolatban, de ugyanezt nem mondhatom el a tagállamokról és az ő Európai Uniós alapok menedzsmentjükről. Először is nagyon sok változás történt a, azon kritériumokkal kapcsolatban, hogy mit tesz mit tesz a jogosultsága kapcsolatban. Aztán más változtatások is voltak, olyanok, amelyek nem véglegesek. Mindenki tisztában van azzal, hogy hamarosan újabb változások következnek. Ez igaz, Európai Uniós szinten és tagállami szinten is. A szabályok egyszerűsítése és a jobb átláthatóság segítene a nemzeti és regionális hatóságoknak abban, hogy az Európai Uniós alapokat jobban kezeljék. A kezd ezen alapok kedvezményezeteinek is segítene mindez. Tudjuk azt, hogy egy tisztviselő, aki nemzeti hatóságnál dolgozik, ami Európai Uniós alapot kezel, nagyon sok különböző szabályt kell, hogy alkalmazzon. Ezért késlekedésekre kerül sor, és nagyon lelassul az egész folyamat. És elkerülhetetlen az is, hogy hibák csúszanak bele a folyamatba. Van még egy probléma, amit kezelnünk kell. Ez a közbeszerzés problémája. Nagyon összetett szabályok vannak ezen a területen is, és ugyanakkor ezek mentesítésekre vagy kivételes esetekre is vonatkoznak, amik további terhet jelentenek, hiszen ezek a szabályok rendkívül gyakran változnak. Ezek a változások bizottsági szinten, illetve tagállami szinten is megjelennek. Romániában a jogosultsági szabályokat folyamatosan változtatják, akár a folyamat kellős közepén is. És mielőtt megtörténik az értékelés, még nem tudják azt, hogy milyen kritériumok alapján fogják az azt elvégezni, és ezért nagyon sok kedvezményezetet, lehetséges kedvezményezetet eleve kizárnak. Itt úgy érzem, hogy a bizottságnak szigorúban kellene eljárni a tagállamokkal, hiszen bizonyos kedvezményezettek számára nagyon hátrányos, mások számára viszont roppant előnyös az, hogyha a nemzeti hatóságok vagy a tagállamok folyamatosan menet közben változtatják a szabályokat. Előre kell tudni azt, hogy ö, mik a szabályok, hiszen így ö, nem egyenlően kezeljük a kedvezményezetteket, vagy a kedvezményezett jelölteket. Aztán az Ajaxokkal kapcsolatban Romániában és Bulgáriában itt is problémák vannak. Mi az Európai Bizottság álláspontja ebből a szempontból? Vannak olyan szankciók, amelyeket előirányoznak erre az ügyre? Elnök, köszönöm szépen, Kreszle asszony. Köszönöm. Csak azt akartam elmondani, hogy sokszor déjà vu élményem van, amikor ezeket a jelentéseket olvasom, amelyek egyfajta logikát követnek ugyan. Két kérdésem volna az jaksal kapcsolatban. Az egyik a Schengeni eszközt érinti, hogy, hogy hol is tartunk a Schengeni ügyel. Ez legutóbbi discharge esetében is a parlament nagyon kritikus véleményt fogalmazott meg, és ezt tükrözte a, a, a számbevőszék véleményét is. A bizottság munkanyagában a 2008-ra vonatkozó tevékenységeket lebontja főigazgatóságra. Érdekes ez is, mert láthatóvá válik, hogy a megosztott menedzsment alkalmazták, azonban a felelősségi körök nem pontosan megragadhatók. Mi a teendő mikorra számolhatunk azzal, hogy ez a számunkra rendkívül ö, fájdalmas pont eltűnik a napirendről, és ugye a bizottság ö, jól végzi a munkáját, de a tagállamok felelősségét is meg kell fogalmaznunk. A BAK programok kapcsolatban az érdek illetve az összeférhetetlenség kérdése merült fel a bizottságon belül. Kérdésem az, hogy ez most hogyan alakult. Köszönöm. Most a biztos úr kapja vissza a szót. Köszönöm szépen a megfigyeléseiket, megjegyzéseiket. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy két jelentésről beszélünk itt egyszerre. Az egyik egy audit jelentés, egy általános ellenőrzés jelentés, a másik pedig egy összefoglaló jelentés a főigazgatók igazgatásai, igazgatási eredményeiről. Egy éves jelentés. Az összefoglaló jelentés tehát összefoglalja az igazgatási eredményeket, az igazgatási tevékenységet, ezért a főigazgatókra vonatkozik ahhoz, hogy egy megbízhatósági nyilatkozatot aláírhasson egy főigazgató, mindenfajta információforrást figyelembe kell, hogy vegyem. Általános felül vagy ellenőrzési kapacitása szempontjából is, de más olyan ellenőrzéseket is, amelyeket például az Európai Bizottság belső ellenőrei hajtottak végre. Tehát a különböző forrásokból származó eredményeket, adatokat figyelembe kell, hogy vegyék. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a felelősséget meghagyjuk a főigazgatók vállán. Néhány évvel ezelőtt az volt a fő problémája az Európai Bizottságnak, hogy senki nem volt felelős az irányításért. Most viszont világosan kimondhatjuk azt, hogy egy konkrét igazgatóságnak a főigazgatója felelős azért a területért, amelyet amúgy is ő igazgat. Ez úgy gondolom jelentős előrelépés. Folytatnunk kell ezt az irányítási módszert, és meg kell erősítenünk ezt a megközelítést. Úgyhogy az Európai Bizottság belső ellenőrét tekintve ő a főigazgatóságokon belül, illetve a főigazgatásokon, több, több főigazgatóságon átívelő ügyekben is folytat vizsgálatokat, és fogalmaz meg ajánlásokat, amelyeket a különböző főigazgatóknak illik figyelembe venni. Talán Brian Gray erről majd részletesebben is fog beszélni. Ami a fenntartások feloldását illeti. Ez valóban nagyon fontos eleme az irányítási rendszernek. A rendszer szerint jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogyha egy főigazgató fenntartással él, akkor ő neki kell konkrét cselekvési tervet is benyújtania arra vonatkozóak, hogy hogyan kívánja rendezni azokat a problémákat, megoldani azokat a problémákat, amelyeket az éves tevékenységi cselekvési jelentésben feltárt. Tehát a főigazgató felelőssége az, hogy föntartsa a fenntartást a következő periódusra vonatkozólag is, vagy feloldja. Hiszen neki kell megvizsgálni azt, hogy az általa javasolt cselekvéseket végrehajtották-e vagy nem. Neki kell tehát megítélnie a helyzetet, neki kell értékelnie azt, hogy a cselekvések hatással voltak-e a folyamatra, illetve ő az, aki tudja, hogy mik voltak az okai a fenntartásnak, és ő tudja azt, hogy ezek az okok eltűntek-e. Amennyiben az okok már nincsenek jelen, akkor feloldhatja a fenntartást. A tagállamok befolyására vonatkozólag. Hát, úgy gondolom, hogy a, itt utaltak a kis és nagy tagállamok közötti különbségekre sőt neveket is említettek. Vannak olyan tagállamok, amelyek küzdenek azért, hogy jobban tudják kezelni az Európai Uniós alapokat, és ezek általában azok az országok, amelyeknek nagyon komoly érdeke az, hogy Európai Uniós pénzeket kapjanak a költségvetésből, és hogy ezeket a megfelelő módon használják fel. Úgyhogy érdekük az is, hogy javítsák az igazgatási helyzetet. Aztán voltak további kérdések az egyszerűsítésre vonatkozólag. Talán még nem tettünk eleget az egyszerűsítés területén. Hát benyújtottuk a javaslatainkat az egyszerűsítésre vonatkozólag, a kohézió területén, a kutatás területén is, valamint javasoltunk egy sor egyszerűsítést a három éves pénzügyi terv felülvizsgálatban is. Tökéletesen egyetértek azzal a koncepcióval, hogy minél egyszerűbbek a szabályok, annál könnyebb a kedvezményezetteknek a jogosultsági kritériumokat teljesíteni. Ez évben még egy további közleményt fogunk kibocsátani a további lehetséges egyszerűsítésekről, hiszen most vizsgáljuk és elemezzük az adatokat, amelyeknek ezen munkának az eredményeként remélhetőleg további javaslatokkal tudunk előállni, hogy a következő periódusban milyen további egyszerűsítéseket lehetne végrehajtani. Most elemezzük azt, hogy milyen szabályokat lehetne egyszerűsíteni a következő jogszabályalkotási periódusban, illetve a következő pénzügyi ö, időszakban, tervidőszakban. A közbeszerzést vonatkozóan azt hiszem, hogy ez inkább kommentár volt, mint kérdés. Hát tényleg nagyon összetett ez a terület. A kollégáink a közbeszerzések esetében olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel lehet egyszerűsíteni a folyamatot. Remélem, hogy lesznek majd javaslatok a közleményünkben, abban a közleményben, amit az előbb említettem. Az Ajax-ekre vonatkozólag Bulgáriában és Romániában voltak fenntartásaink a működéseik, működésükkel kapcsolatban. Mindkét országot arra kértük, hogy konkrét cselekvési terveket dolgozzanak ki a helyzet javítására. Ezek a cselekvési tervek bekerültek a főigazgatósághoz, amely ezzel foglalkozik, és az főigazgatóság vizsgálja, hogy hogyan hajtották végre Bulgáriában és Romániában. Az Bulgária és Románia Ajax területén a végrehajtás, illetve a cselekvési tervben is súlyos hiányosságokat fedett fel az illetékes főigazgatóság. A Schengeni információs rendszerrel kapcsolatban, hát ez már egy nagyon régóta fennálló probléma, és sajnálatos, hogy még mindig nem sikerült tökéletesen működőképessé tenni a rendszert. Mit is tett az Európai Bizottság? Javítottuk az IT szolgáltatást nyújtó szervezet nyomon követését, illetve az IT projektmenedzsment boardot hoztuk létre, illetve a tanácsadókkal is folyamatosan kapcsolatban voltunk. Hogyha továbbra is késlekedést tapasztalunk, akkor bizony szankciókat fogunk alkalmazni, és bírságot fogunk kivetni, hiszen a késlekedésnek következménye, anyagi következménye lesznek a mi részünkre is. Remélem, hogy nem lesz további késlekedés, az utóbbi, utolsó általános tesztek eredményei pozitívak voltak, ugyanis úgy tűnik, hogy működik a rendszer, és úgy tűnik, hogy a további fejlesztések azok már működőképesek lesznek, és sikerül végrehajtani az egész rendszert. Most pedig Brian Graynek átadom a szót. Köszönöm, biztos úr. A jelentéstevő alapvető kérdése a bizottság irányítására, illetve a központi ellenőrzés hiányára utalt. A belső ellenőr feladata, felelőssége, hogy megvizsgálja a irányítást, az esetleges hiányosságokat. Tehát az egyes főigazgatóságok személyesen, vagy főigazgatók személyesen felelősek a tevékenységükért. Az, hogy az egyes jelentések hogyan jelennek meg a szintetizált jelentésben, ezt mi folyamatként vizsgáljuk. Ezt megvizsgáltuk 2006 óta, több megjegyzést is fűztünk ehhez. A főtitkárság és minden érintett vállalta, hogy akcióterveket készít a megállapítások orvoslására. Az tehát az intézmény ezeket az egyes jelentéseket szerintünk megfelelően szintetizálja az összefoglaló jelentésben. Ha megvizsgáljuk, hogy az egyes főigazgatók mihez, vagy mire vállalnak felelősséget, akkor azt kell mondanunk, hogy az éves jelentésükben, tevékenységi jelentésükben be kell mutatniuk azokat az alapvető elemeket, amelyekre a megbízhatósági nyilatkozat épül. És a saját belső ellenőrzése is ezt jóvá hagyja. tehát annak ellenére, hogy a személyes felelősség a fő igazgatót terheli, mások ra vonatkozóan is vannak bizonyos felelősségi kötelezettségek a jelentés elfogadását illetően az adott főigazgatóságon belül. Az IAS arra törekszik, hogy ezek az építőkövek, ezek az elemek megfelelően jelenjenek meg, ami az igazgatást, illetve, illetve ami a források vagy a költségvetés felhasználásának korrekt voltát illeti. Mi azt is vizsgáljuk, hogy az összefoglaló jelentés hogyan áll össze. Itt nem arról van szó, hogy a 21 jelentést összeadják, összeötvözik, hanem egy ülésen, amelyen a Költségvetési Főigazgatóság is részt vesz, megvizsgáljuk az esetleges problémákat a jelentésekkel kapcsolatos. Ez egyfajta minőség ellenőrzés, ha úgy tetszik, mielőtt a az összefoglaló jelentés véglegesítésére sor kerül. Amikor a kollégium elé terjesztik az összefoglaló jelentést, ezt már egy mechanizmus előzi meg, ami a jelentés megbízhatóságát alapozza meg. Nagyon fontos egyébként arra vigyázni, hogy ennek folyamatnak a révén ne vonjunk el felelősségi köröket, ugyanakkor viszont az intézmény egészének szavahihetőségét is biztosítsuk. Szemeta úr által bemutatott jelentésben így például rávilágítunk bizonyos kockázatokra, avagy delegált hatáskörökre, és rámutatunk arra is, például a 2009-es jelentésben, arra, hogy mi történik a folyamatos úgymond üzletmenet biztosítása terén, például olyan esetben, amikor egy tűz üt ki, mint ahogy történt ez a Bellamont épületben, Központi szinten javítani kell a koordinációt, de ez nem azt jelenti, hogy a központi szint elvon bizonyos felelősségi köröket. Biztosítani kell, hogy minden főigazgatóság tisztában legyen ezzel, de a központi szint nem helyettesítheti a fő igazgatóságokat. Van egy minden területet átfogó kérdés, vagy ügy, nevezetesen az informatika. Ha minden egyes főigazgatóság a saját rendszerét fejleszti ki, anélkül, hogy tekintettel lenne a többiekre, akkor ez a hatékonyság szempontjából igen hátrányos, a másik ilyen terület pedig a kockázatkezelés, ami az egész intézmény egészét kell, hogy átfogja. A Költségvetési Főigazgatóság rendelkezik e vonatkozásban megfelelő tervvel. A tovább fejlesztéseknek természetesen mindig van tere, és mint ahogy elhangzott, az ajánlásaink 90, 99 százalékát átveszik az akciótervekben a főigazgatóságok. Ami pedig Gressle asszony konkrét felvetéseit illeti a Schengen eszközzel kapcsolatosan, az illetékes főigazgatóság véleményünk szerint jó munkát végzett, hiszen feltárta a bolgár és román problémát, majd felfüggesztette a támogatást a nagyon lassú végrehajtási ütemre tekintettel. Itt arra kellett lépések, az irányban kellett lépéseket tenni egyfajta intézményfejlesztési jelleggel, hogy a két tagállam minél előbb felzárkozzon, és javítsa a megvalósítási ütemet. Ami az abakot illeti igaza van, az abak igen jól halad, Itt két szempontot kell figyelembe venni. Az egyik, hogy a többi szolgálat tekintetében milyen ellenőrzéseket gyakorlunk. Amikor az abak ellenőrzésére került sor, én magam nem vettem ebben részt, a kollégáim végezték ezt a munkát, és az audit bizottság elé vitték a munkájuk eredményét. A, azt hiszem, hogy egy év múlva elmondhatjuk már, hogy az összeférhetetlenség csökkent. Csácsimakakis kap még zárólag szót. Köszönöm szépen, biztos úr és Gré úr, a részletes és nagyon kiváló válaszokat. Itt szerintem egy olyan mechanizmusról van szó, ami elismerendő, és ami egy szilárd mechanizmus, egy jól működő, gördülékeny mechanizmus. Gray úr éppen most említott, említette, hogy az ellenőrzések, a számviteli ellenőrzések belsőleg történnek a főigazgatóságon. Itt gyakorlatilag egy belső folyamatról van szó, ami azt jelenthetné, hogy a belső ellenőrzés hát lazában kezeli a saját főigazgatóságon zajló ügyeket, szemben egy külső ellenőrzéssel, ami egy teljesen más ügy lenne. Itt, ha pusztán pszichológiai szempontból vizsgálunk, akkor az szerintem már nem üdvözlendő, hogy a saját emberei ellenőrzik ugyanazt a szervezetet. Én eh, elismerem azt, eh, hogy itt, eh, ahogy ön mondta, egy asztalnál ülnek, csak a kérdés, hogy milyen elvek mentén valósulnak meg ezek az ellenőrzések. Itt különösen gondolok arra azokra a területekre, amelyek minden területet egyaránt érintenek, például az informatika. Meg kéne vizsgálni, hogy itt mi történik. Én örülök, hogy ön ennyire nyitottan kezeli ezt a témát, hogyha nem Semeta úr illetékessége lenne ez a terület, akkor is el kellene fogadni ezt. Tehát együtt kéne megpróbálni a hiba arányt a belső ellenőrzési rendszeren belül feltárni és javítani. Éppen ezért, ezért nagyon hálás lennék, ami a további együttműködést megalapozhatja. Szaladunk ki az időből, úgyhogy csak rövid időre adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm a türelmét, elnök úr. Hacimarkakis úrt hallgatva, urat hallgatva, úgy tűnik, hogy a parlament felügyeleti jogát nem tartják túl nagyra. Mert hogy az Európai Bizottságot már felkértük, olyan kérdéseket tettünk fel, amelyet, hogyha mondjuk egy, egy vállalatnál ö, történne ez a vizsgálat, sokkal szigorúban kellene megvalósuljon külső vizsgálat, külső audit tekintetében is, és látnunk, hogy a külső audit gyenge volt a gyengesége járult hozzá ö, egészében bőve a, a válság kialakulásához is. A belső és külső ellenőrzés meg kell feleljen azoknak a kritériumoknak, amelyeknek meghatározza felügyelet, ez esetben a parlament. Köszönöm szépen. Gray úr. Ő kér szót, illetve Szilakakis úr kérte, hogy a 17-es napirendi pontot az ő jelentését tegyük át. 18-as napirendi pontra ugrunk tehát az Európai Unión kívüli projektek hitelének garanciája, vesztesége fedezésére vonatkozó garancia. Dolcs Tamás úrnak adom meg a szót. A 16-ost elhalasztottuk, úgyhogy a 18-asnál tartunk. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság a bizottság asztalán fekvő véleménytervezet az Európai Beruházási Bank unión kívüli tevékenységéhez kapcsolódó hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére nyújtott uniós garanciáról és hozzá tartozó kérdésekről szóló módosító indítványaimat tartalmazza. Amint azt kollégám nyilvánvalóan nagyon jól tudják, az Európai Unió által az Európai Befektetési Banknak nyújtott költségvetési garancia biztosítja a bank stabilitását, fedezetet nyújt a bank tevékenysége során felmerülő politikai és országjellegű kockázatokra elsősorban olyan országok és projektek számára, amelyek a tőkepiacról nehezen vagy egyáltalán nem jutnának forrásokhoz. A határozat kijelöli a finanszírozás felső összeghatárát is, ami jelen esetben eight milliárd euró. Felsorolja a jogosult országokat, valamint meghatározza azt, hogy milyen arányban részesülhetnek támogatásban. A jelenlegi költségvetési periódusban, a 2007 és 2013 közötti költségvetési perspektíva félidős felülvizsgálata során döntés született egy a mandátumról szóló új határozat létrehozásáról. Az új határozat lesz érvényes az összes 2007 és 2013 között aláírt finanszírozási műveletre, és új elemeket is beépt a mandátumba. Mik ezek az új elemek? Csak eh, rövid felsorolásszerűen two milliárd euró összegű úgynevezett opcionális mandátumot aktivizálja az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, a regionális célkitűzések rendszerét felváltják a magas szintű átfogó valamennyi régiót érintő célok, mint például az éghajlatváltozás elleni felkészülés, a szociális és gazdasági infrastruktúra fejlesztése, a helyi magánszektor erősítése. A bizottság az EIB-vel együttműködve az Európai Külügyi Szolgálattal konzultálva az unió regionális stratégiáját tükröző operatv iránymutatást dolgoz ki a mandátum által érintett valamennyi régióra. ugyancsak az unió szociális és fejlesztési célkitűzéseinek az eib projekteken keresztül való teljesülésének kiértékelése és követése is szerepel új elemként a határozatban. a fejlesztések között nagyobb hangsúlyt kapnak majd olyan ágazatok mint az egészségügy az oktatás környezetvédelmi infrastruktúra a vízellátás a szennyvíz a fenntartható közlekedés fejlesztése, az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás. Végül, de nem utolsó sorban az EIB külső mandátumának aktiválása Izland, Fehér Oroszország, Líbia, Irak és Kambodzsa vonatkozásában. Tisztelt Bizottság, kedves kollégák, a módosító javaslatainkkal az volt a célunk, hogy megerősítsük a határozatban található költségvetési ellenőrzési funkciókat. Három prioritást emelnék ki. Növeljük az átláthatóságot, Javasoljuk ezért, hogy az EIB tevékenységével kapcsolatos valamennyi beszámoló és információ eljusson az Európai Parlamenthez. Másodszorban az Unió garanciával, garanciájával támogatott projektek konkrét eredményeinek a mérését szolgálják az indítványaink végül, de nem utolsó sorban az Európai Számvevőszék, az unió költségvetéséből származó támogatások felhasználása feletti könyvvizsgálati ellenőrzési jogának a fenntartását célozzák az indítványok. Öt módosító javaslatot fogalmaztunk meg. Ezek a módosító javaslatok az előbb említett három meghatározó prioritást szolgálják. Tisztelettel kérem a kedves kollégákat, hogy a mostani vitában tekintsük át az előterjesztést, és az elhangzottak alapján fogjuk kialakítani a végső közös álláspontunkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és köszönöm a bizottság munkatársainak az együttműködést, valamint az EIB szakértőinek a támogató közreműködést. Grazie. Köszönöm szépen. Van-e bárkinek hozzáfűzni valója ehhez? Amennyiben nincs, akkor a 2010 per 3-as jelentés, európai számvevőszik jelentésre térünk át az EU intézményeire végzett hatáselemzésekre vonatkozóan. Obricht asszonynak, Obricht képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ebben a munkadokumentumban, ami a szakbizottságunk előtt fekszik most, én vagyok a jelentéstevő. Az Európai Számvevőszék külön jelentéséről van ebben szó. Az, ennek a címe az EU intézményeinél végzett hatáselemzések támogatják-e a döntéshozatalt? Ez a jelentés a hatástanulmányok, a hatáselemzések elemzéséről szól. Ezen túlmenően a jelentésem azt is vizsgálja, hogy ezt a konkrét eszközt hogyan használjuk, hogyan hajtjuk végre, illetve a hatáselemzéseknek milyen hatása van. Szeretném hangsúlyozni, hogy jelentésében az Európai Számvevőszék kimondja, hogy a jogalkotási javaslatok, amelyeket az Európai Bizottság nyújt be, mindig hatáselemzése együtt járnak. Azonban ezek a hatáselemzések az Európai Bizottság által benyújtott javaslatokhoz, a javaslatokra vonatkoznak, és minden javaslatot utána még módosítanak, kiigazítanak, akár a parlament, akár a tanács javaslatára, úgyhogy a módosított szöveg már nem tárgya ezeknek a hatásalenzéseknek. És ez a különbség. Az Európai Számvevőszék jelentésében azt is kimondja, hogy az Európai Tanács és Parlament vállalták azt, hogy saját kezdeményezésükre is végeztetnek hatáselemzéseket. Azonban a számvevőszék rendelkezésére álló adatok alapján azt a következtetést vonták le, hogy ez nagyon ritkán és elszigetelt esetekben történt csak meg. Ezért nem minden esetben nagyon hatékonyak a hatáselemzések, már hatáselemzések nagyon hatásosak lennének, de csak a jogalkotási folyamat első stádiumában alkalmazzák őket, és így nem használjuk ki a bennük rejlő lehetőségeket. Ezért utalnék az Európai Szenvevőszék mm, elemzésére, és azt javaslom, hogy az ő ajánlásaikat szakbizottságunkban támogassuk. Az első ajánlásuk az arról szól, hogy új tárgyalásokat kellene indítani, annak érdekében, hogy új intézményközi megállapodás szülessen, és ez ebben a kontextusban újra gondolná a hatáselemzések hatáját, illetve az ő feldolgozásukat, elemzésüket. Már van erre való utalás a jelenlegi intézményközi megállapodásban, de azt javasolják, és ezt támogatom, hogy a működési módszerünket változtassuk meg. Konkrétan a hatáselemzések minden szinten ki kéne, hogy egészítsék a jogalkotási folyamatot. Tehát, amikor az Európai Bizottság javaslatot tesz, egy kezdeti javaslatot tesz, és utána érkeznek a parlament és a tanácstól módosítások, akkor a módosításokra vonatkozó hatáselemzésekre is szükségünk van, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy a módosításoknak milyen kockázatai vannak. Tehát alapjában véve Arról beszélek, hogy ismételt hatáselemzéseket kellene elvégezni. Így kétszeresen is ellenőrizni tudjuk, biztos, ami biztos alapon azt, hogy milyen következményekkel járnak a módosítások. A parlament számára ez nagyon fontos, hiszen nekünk is tudatában kell lennünk annak, hogy milyen hatással járnak azok a változtatások, amelyeket javaslunk. Fel kell tennünk egy kérdést. Ezek az újból elvégzett hatáselemzések a tanács vagy a bizottság kezdeményezésére kell, hogy megszülessenek, vagy pedig ha a tanács vagy a parlament módosításokkal él, akkor az ő kezdeményezésükre. Az utóbbi esetben az a kockázat áll fenn, hogyha az Európai Parlament a saját hatáselemzését rendeli meg, akkor lehet, hogy azt más módszerek alapján végzik el, mint az eredeti bizottsági hatáselemzés. Tehát az lenne a javaslatom, hogy a bizottság rendelje meg az új módosított hatáselemzést, és ugyanazt a módszert alkalmazzák az a új hatáselemzés elvégzése során. Ezeknek az eredményeit ki kellene adni, és széles körben terjeszteni, és biztosítani azt, hogy ezekhez a hatáselemzésekhez széles körben hozzáférjenek. Azt is gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a hatáselemzések lefedjék a cselekvések széles körét, különösen akkor, amikor új jogszabályalkotási tervezeteket vezetnek be, az egyszerűsítésre vagy a komitológiára vonatkozólag úgy gondolom, hogy ezekben az esetekben mindenképpen szükség van hatáselemzésre. A munkadokumentumban, amit elkészítettem, és amely tükrözi az Európai Számvevőszék dokumentumáról alkotott véleményemet, kimondom, hogy a hatás elemzések végzése és elemzése integráns része kellene, hogy legyen a parlament munkájának különösen most, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Ez az eszköz, a hatáselemzések eszköze meg kell, hogy erősödjön a jogszabályalkotási folyamat minden stádiumában, hiszen ez csak hatá, a pozitív hatással lenne az Európai Bizottság munkájára. Az Európai Bizottság az első számú szerv, amely új jogszabályokat javasol, Azonban az Európai Parlament is nagyon aktív részese a jogszabályalkotás folyamatának. Ez tehát a következtetésem, és úgy gondolom, hogy majd az Európai Számvevőszék képviselői is beszélni fognak erről. Köszönöm szépen, most pedig a számvevőszék képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy röviden utaljak a mi következtetéseinkre is. Az Európai Bizottság egy komplex hatáselemzés rendszert állított fel. Ezt széles körben alkalmazzuk, és nagyon hatékonyan támogatja az európai intézmények jogszabályalkotási folyamatát. A jelentések tartalmára és azok formájára vonatkozólag is tartalmaznak javaslatokat, ahogy azt a jelentéstevő is mondta. Az Európai Számvevőszék élénken támogatja azt, hogy az Európai Parlament, Bizottság és a Tanács alkalmazzon e, ilyen hatáselemzéseket, illetve hogy a hatáselemzések módszerét és ezeknek az alkalmazási módszerét vizsgálják fel egy új intézményközi megállapodás keresében. Köszönöm szépen. Siszkop úrnak, adom meg a szót. Köszönöm szépen üdvözleni szeretném ezt a kezdeményezést, meg magát a jelentést is. Mindössze egy éve vagyok az Európai Parlament képviselője, és oly sokszor kellett ez alatt is szembesüljek, azzal a tényel, hogy a jogalkotási kezdeményezések eh, ugyan elindultak a bizottság részéről, vagy voltak erre szándékok, nem csak ebben a szakbizottságban, hanem a FEM bizottságban is. Ezek a kezdeményezések teljesen eltorzultak, megváltoztak, elvesztették a lényegi, a szándék szerinti lényegüket, mire megvalósultak. Nem egyszer láttam, nem, nem sokszor ö, láttuk azt, hogy a bizottság képes lett volna ö, megvédeni ezeket az eredeti kezdeményezéseket. Ezek aztán gyakran visszakerülnek a szakbizottság asztalára, de ez már egy másik történet. Tehát a lényeg az, hogy a javaslatot erőstenünk kell, a hatástanulmányokra feltétlenül szükség van a bizottság részéről egy, egységes módszertan alapján. Köszönöm. Grazie. C'è qualcuno della commissione che vuole intervenire su questo? Köszönöm a bizottság részéről. Bárki kíván hozzászólni? Thank you, John Watson, the head of UNO. Köszönöm, John Watson vagyok, az Európai Bizottságban hatástanulmányokért felelős egységtől üdvözöljük az Európai Számvevőszék nagyon hasznos dokumentumát, amely a hatás elemzésekről vonat szóló vitának egy nagyon hasznos részét képezi. Pozitív eredményekre, pozitív következtetésekre jutnak arra vonatkozólag, hogy a hatástanulmányoknak milyen hatása van a jogalkotási folyamatra, és nagyon sok javítási javaslattal is érnek. Ezeknek a javaslatoknak egy nagy részét már beleintegráltuk az Európai Bizottság munkájába. Ez egyik dolog, ami nagyon világosan kitűnik ebből a jelentésből, még világosabban, mint a korábbi tanulmányokból, az a tanács és a parlament szerepére vonatkozik. Komoly vitát kell majd erről folytatnunk az elkövetkezendő hónapokban. Úgy gondolom, hogy a bizottság osztja azt az aggályt, hogy érdemes lenne felülvizsgálni azt, hogy amikor a, egy végleges javaslatra kerül sor, amit a parlament és a tanács módosított, akkor arra vonatkozóan is el, el kéne végezni egy hatástanulmányt. Mindig azt kell megvizsgálni, hogy a javaslat végleges formájában mit jelent majd, milyen hatással lesz majd az állampolgárok és a vállalkozások életére. Az szerződések nagyon világosan meghatározzák a három intézmény szerepét a döntéshozatali folyamatban, és nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor döntést hozunk, azért, hogy erre a döntéshozatali folyamatra a mi döntésünknek ne legyen hatása. És hogyha az Európai Bizottság felül megvizsgálja az Európai Bizottság, Tanács és Parlament javaslatait, és ennek a döntéshozatali folyamatra hatása lenne, akkor nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy a döntéshozatali folyamatot magát ne, illetve a módszerünket ne változtassuk meg. Az Európai Bizottság nagyon szívesen megosztja a másik két intézménnyel a metodikát, amit alkalmaz. Nagyon gyakran azt is javasoltuk, hogy nagyon szívesen napra készítesszük a hatáselemzést abban az esetben, amikor a parlament vagy a tanács ezt kéri. Már számos esetben erre valóban sor is került. Azonban az általános gyakorlat, illetve az, hogy a döntéshozatai folyamatban hogyan vonjuk be a hatástanulmányokat, ezt nagyon alaposan meg kell majd vizsgálnunk az elkövetkezendő hónapokban is. Elnök, köszönöm szépen. Goldmeier asszony. Csak egy utánkövető kérdésem volna a bizottság képviselőjéhez. A bizottság általában készen áll-e arra, hogy azokat a dokumentumokat, amelyek az eljárást, meg az eredményeket, meg az eredményekre vonatkozó kérdéseket tartalmazzák, ezeket rendelkezésre bocsássák az európai parlamenti képviselőknek, mert számunkra is nagyon fontos volna ugye a semlegesség biztosítása, és hogy széles körű tájékoztást kapjunk a tényleges költségekről, és ezt értékelni tudjuk, mert egyrészt különös problémák vannak azzal, hogy a tagállamok teljesen más felfogást követtek, mint az Európai Bizottság. A költség értékelbecslésekben teljesen széttartó a két módszertan, és ezért oly fontos ez a hatástanulmányok dossziéiban ezeket megvizsgálni. Vajon a bizottság készen áll ezeket kiadni nekünk? in, general it is possible to get... Át, általánosságban erre lehetőség van, de nem feltétlenül automatikusan áll rendelkezésére a parlamentnek és a bizottságnak. Tehát rendszeresen előfordulhat az, hogy lesz majd titkos, vagy üzleti titoknak minősülő, vagy üzleti szempontból érzékeny adat, de általában az információnak rendelkezésre kell állni a parlament és a tanács számára akkor, amikor kérlik, és akkor, amikor úgy érzi ez a két intézmény, hogy joga van ezt kérni. Mint azonáltal úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos pontra mutatott rá. Ez a mennyiség kérdése, nem csak a, a költség, hanem a hatékonyság szempontja is európai szinten. A számvevőszék is rámutatott arra, hogy ez egy olyan terület, ahol még bizony van helye az előrelépésnek, ennek az Európai Bizottság tudatában van, és mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, hogy az költséghatékonyságot figyelembe vegyük ezeken a területeken. Persze van határa annak, hogy mit tudunk a bizottságon belül elvégezni. Ott van 27 különböző tagállam, amelyek nem csak a kiinduló ponton, hanem a jogszabály végrehajtás szempontjából is nagyon különbözőek lehetnek, és a különböző gazdaságban, különböző társadalmakban más költségvonzatai vannak az intézkedéseinknek. Aztán nagyon üdvözlöm a számvevőszék egy másik mm, következtetését is. Nagyon fontos szerepe lehet a hatáselemzéseknek abban, például, amikor a jelen pillanatban csak az Egyesült Királyság végzi ezt, de más tagállamok is nagyon hasznosnak találhatnák, amikor a tanácsban például szeretnék a pozíciójukat, az álláspontjukat megalapozni. Így ők, hogyha saját maguk elvégeznek egy hatástanulmányt, akkor komolyabb alapokról tudnak kiindulni és érvelni. És ezzel gazdagítani tudnák az Európai Bizottság általános hatástanulmányát. Tehát ez is egy olyan irány, amit nagyon támogatni tudnánk, hogy a tagállamok maguk is nagyobb erőfeszítéseket tegyenek, hogy adatokat, információkat, hatáselemzéseket szolgáltassanak az Európai Bizottságnak. Gra- grazie. Igen. Azt hiszem, hogy itt egy nagyon diplomatikus választ kaptunk a bizottságtól, ami a lehetséges megoldásokat illeti. Itt szerintem újra kéne tárgyalni az intézményközi megállapodást. Az egyik konklúzió az, hogy a módosított javaslat után hogyan lehet elvégezni a vizsgálatot. Mi, tehát miután már ez megszületett, de még mielőtt elfogadásra kerül. Ehhez egy dinamikus folyamatra van szükség, egy új megközelítésre a hatásvizsgálat tekintetében, és itt meg kell említeni a nemzeti parlamentek szerepét, ami a Lisszaboni szerződés után teljesen új módon jelentkezik. Mielőtt az úgynevezett sárga kártyát felmutatnánk, meg kell vizsgálni, hogy az új jogszabályok milyen hatással lesznek. Tehát a javaslat az intézmények reformjának is meg kell felelnie. Itt egy olyan új helyzetről van szó, amiben az összes intézménynek meg kell egyeznie. A számvevőszék szerepe is nagyon fontos, és hogyha az átláthatóságot, áttekinthetőséget akarjuk biztosítani, akkor mindenki számára érthető módon kell ezt megírni. Nem úgy, hogy az csak a szakértők, a vágyfülűek értsék. nem csak a bizottság hatásvizsgálattal foglalkozó részlege értse ezt az anyagot, hanem mindenki, aki elolvassa. Köszönöm. És amíg a jelentéstevőre várunk a 17-es napirendi pont kapcsán, röviden szeretnék beszámolni április 27-29-én a szakbizottságunk görögországi látogatásáról. Nagyon hasznos volt a látogatás, ennek az összefoglalóját és megállapításait írásban is olvashatják. Nagyon nehéz időszakban érkeztünk Görögországba, gondolom erre mindenki emlékszik. Görögország egy szociális konfliktus szélére sodródott a gazdasági válság következtében, a kormány gyakorlatilag már olyan helyzetbe került, hogy nem tudott béreket fizetni, és a látogatásunk során feltártuk a görög helyzet apró részleteit. És arra ösztönöztük a görög kormányt, hogy próbáljon túllépni a válságon, és biztosítsa, hogy hasonló fejleményekre nem kerül sor. Ugyanakkor szemtanúi voltunk néhány olyan szek, amelyek nem voltak túlságosan meggyőzőek a tekintetben, hogy véleményünk szerint nem időben születtek meg az igen drasztikus gazdasági megszorítások. A nemzetközi közösségnek kellett 120 milliárd eurónyi hitellel közbe lépnie a helyzet megmentése érdekében. Az OPKP függetlenségét biztosítani kell, és fel kell számolni a pénzügyi statisztikák manipulálását. A szakbizottság a látogatás követően hangsúlyozta, hogy mennyire fontos szerepet játszanak, játszik a görög számvevőszék a csalás elleni és a korrupció elleni, valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, ami úgy tűnik, hogy igen erőteljes Görögországban. A görög politikai hatóságok képviselőivel is találkoztunk, miniszterelnökkel, miniszterelnök helyettessel, és eléggé kiábrándító válaszokat kaptunk arra vonatkozóan, hogy a görög kormány milyen eszközöket alkalmazott, vagy tervez alkalmazni a korrupcióval szembeni fellépés kapcsán. Mint ahogy a jelentésem végső részében, a következtetésekben olvasható, a szakbizottságunk azon véleményének adott hangot, hogy a pénzügyminiszter és a görög számvevőszék készítsen egy jelentést, amiben kifejtik a görög gazdasági helyzetet, különös tekintettel az ellenőrzésekre. Az ellenőröknek maximális függetlenséget kell biztosítani ennek kapcsán. Tehát a látogatás nagyon hasznos volt, és rámutatott arra, hogy a szakbizottságunk delegációja milyen hatékonyan működött együtt. Sakremakakis úr. A görögországi látogatás kapcsán sajnálatos, hogy a görög kollégák nincsenek itt. Mindenesetre én elég jól ismerem a helyzetet, éppen ezért elmondhatom, hogy nagyon fontos volt ez a látogatás, és különösen sajnálatos, mint ahogy az elnök úr is utalt rá, hogy a válaszok az újonnan alakult kormány válaszai eléggé megkerülőek voltak. Én úgy látom, hogy ezekkel a problémákkal egyértelműen foglalkozni kell. Ugyanis ez a görögökön sem segít, hogyha mi félre pillantunk és diplomatikusan állunk a dolgokhoz, mint ahogy az Ajax kapcsán is elhangzott. Görögország éveken keresztül nem változtatott a dolgokon, nem változtatott a helyzeten és a szakbizottságunk nyomására a dolgok azonban már jobb irányban haladnak. A korrupción kívül számos egyéb probléma is adódik, de Görögország az az ország, és ezt a válság is megmutatta, ahol a korrupció igen elharapozott. A miniszterelnök is elismerte ezt, a jelentésben is szerepel, ha egy ország ezt nyilvánosan elismeri, hogy rendszeres szervezett korrupció működik, akkor egyértelműen el kell szögezni, hogy ennek a gyakorlatnak véget kell vetni. A politikai hatalom képviselőitől azonban csak megkerülő, kikerülő válaszokat kaptunk. Múlt héten az illetékes minisztert kizárta a pártja, mert azt a reformot támogatta, amit az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank szorgalmazott. Tehát el lehet képzelni, hogy ez mennyire egy rohadt, korrupt rendszer, ha ezt nem mondjuk ki, akkor ez a tendencia tovább folytatódik, és fel, fennáll az a veszély is, hogy ezeket a pénzeket nem fogja tudni Görögország visszafizetni. Hogyha nem bírjuk rá a görögöket arra, hogy az EU forrásokkal jobban gazdálkodjanak, akkor nem tudunk előbbre jutni. Itt ugyanis ugyanazokról az emberekről van szó mindkét párt a koalícióban gyakorlatilag éveken keresztül eltűrte ezt a helyzetet. Mi is, és az ECON szakbizottság is aláhúzta ezt hogy nagyon keményen fel kell lépni Görögországgal szemben, mert egyébként az euró projektje fog megrendülni. Tehát itt a diplomáciától most el kell tekinteni, és a kemény valóság alapján kell segíteni a görögöknek, és ezzel az ő javukat is szolgáljuk, és a sajátunkat is. Köszönöm szépen. Igen, azt hiszem, hogy nagyon hasznosak voltak ezek a megjegyzések, hiszen még egy szempont megállapítottunk, nevezetesen a pénzügyi és gazdasági válság kapcsán, Görögországban ez a helyzet abból fakad, hogy a görögök az EU-tól kapott forrásokkal nem megfelelően gazdálkodtak. És ha ezt megtették volna, akkor teljesen más helyzet alakult volna ki. Éppen ezért minden évben fontos figyelemmel kísérni a görög helyzetet, és ezt kimondtuk a végkövetkeztetéseinkben is. Nevezetesen, hogy az ilyen dolgokat a jövőben el kell kerülni, Kreszle asszony. Úgy gondolom, hogy itt egyértelműen kell foglalkozni. A látogatás azért is sikeres volt, mert néhány dolgot kiterítettünk az asztalra. Az opec vezetéséből, vezetésétől már korábban is nyilvánvalóvá vált, illetve a gazdálkodókkal folytatott beszélgetések során egyértelművé vált a helyzet. És azt hiszem, hogy itt egyértelműen sérti az EU jogokat, hogy ilyen nagyvonalúan kaptak ők forrásokat. Az opec helyzete is rámutat arra, hogy az agrár ügyekért felelősök hogyan jártak el, és erről kéne talán többet megtudnunk. A bizottságtól Csolosz biztos úrral folytatandó megbeszélésig mindenféleképpen ezügyben tájékozódnunk kell. Köszönöm szépen. A bizottság kíván-e erre reagálni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Mióta együtt voltunk Görögországban, ezen a misszión, volt egy ellenőrző küldetésünk is június hónapban. Ennek során erről írt nekünk Csolosz biztos úr július 29-én. Meglehetősen ö, biztatónak tűntek az eredmények, és ennek örülök, gratulálok. Az az átszervezés, amely a technikai munkát illeti az új szervezetek létrehozását, ezek most beágyazódtak a mi javaslataink alapján. Tehát most egységes irányítás van, mégpedig azon szolgálaton belülről, amely az egész területért felelős. Ez aztán lehetővé teszi a gazdáknak is azt, hogy ő egységesen egy helyre nyújtsák be a kívánság, a, vagy a kérelmeiket. 2009-ben ez nem így volt. Mindazon által csak 58 olyan gazda maradt, amelyik nem tudott az OP képének benyújtani igényt. Úgy tűnik, vagy azt hallottuk, hogy a kicsi igényeket ki fogják zárni, tehát a támogatások 10%-át nem fogják tudni benyújtani, és ez javítja a rendszer hatékonyságát. Amikor ellenőrzésre kerül sor, akkor természetesen mindig találunk problémákat. Itt általában mérhető problémák vannak, és ezek a problémák, amiket Görögországokban, Görögországban találtunk, ugyanazok a problémák, amelyek más tagállamban is felmerülnek, ahol ellenőrzéseket hajtunk végre. Én ebből azt a következtetést vonom le, hogy Görögország egy olyan szintre érkezett, olyan teljesítésű szintre, ahol a többi tagállam is van ezért az AR területén nem akarunk fenntartást bejelenteni. És még egy, az OPKP régi elnöke már nem ott van, új ö, elnökünk van, és ön, ővele önök is találkoztak, és én tökéletesen megbízom benne. Köszönöm szépen. Grazie. Dobbiamo... Köszönöm. Greszle asszony. ha elég elég hosszasan nyomást fejtünk ki, akkor várhatunk csak eredményeket. De enélkül, ilyen nyomás nélkül nem megy a dolog, illetve nem várható pozitív fejlemény. Ha itt most együtt leülünk, akár az új tagállamokkal is, az agrár terület kapcsán a hiba arány tagállamonként igen, ezek megjelentek, ezek a hiba ráták a hetes mellékletben. Ma, a mostani jelentésben ez nem szerepel. Hova tűntek ezek? Köszönöm szépen. Térjünk rá akkor a 17-es napirendi pontra, illetve elnézést először válaszolni kíván. Elnök úr, a tagállami hibákkal kapcsolatban, hogyha Németországnak agályai vannak, akkor természetesen a táblázatokat, az összesített táblázatokat a rendelkezésükre tudom bocsájtani. Semmi probléma. Bene, chiara la sollecitazione. Passiamo adesso al punto... Rendben, akkor ezt lezárjuk, és akkor a 17-es napi rendi pont Következik az Európai Számvevőszék kettes számú külön jelentése a hatodik kutatási keretprogram tervezési tanulmányokhoz és új infrastruktúrák létrehozásához nyújtott támogatási rendszereinek eredményessége címmel. Skilakakis uh, úr lenne a jelentéstevő, de őt nem látom, nem tudom ki kíván -e szólni helyette. A számvevőszék részéről van-e itt valaki, akkor először ön kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek ezen az eszmecserén, és megvitathatom önökkel a munka dokumentumot, ami a 2010-es második jelentésünkre vonatkozik. a hatodik kutatási keretprogram keretében nyújtott támogatások eredményességéről. Az EU magas szintű tudományos infrastruktúrájával kapcsolatos ez. 2002-2006 időszakban a hatodik keret, kutatási keretprogram keretében 140 milliárd millió eurót fordítottak kutatási programokra. Mint ahogy a jelentéstevő is rámutat a munkaanyagban, a számvevőszék is rákérdezett arra, hogy a két támogatási program elérte-e a célkitűzését, nevezetesen, hogy magas színvonalú kutatási hálózat épüljön ki Európában. A kutatási, kutatóközösségek által megfogalmazott igényeknek megfelelően. A tanulmány nagyon hasznos volt a döntéshozók számára, Az audit egyébként megvizsgálta annak a fontos kérdését is, hogy a bizottság milyen kiegészítő finanszírozást nyújt a kutatási eszköz révén a jogszabályban megállapított kritériumok mentén vizsgáltuk ezt, de mint ahogy a munkaanyag is rámutat, ez nem adott kellő hangsúlyt az európai dimenziónak. Itt a, az utolagos mérés, vizsgálat éppen ezért nehézé vált. Arra kellett törekednünk, hogy megfelelő audit bizonyítékokat kapjunk a folyamatról, ide értve a kiválasztás, a tárgyalások folyamatát, illetve a projektek jóváhagyásának folyamatát. Kilenc tagállamban folytattunk helyszíni vizsgálatot, a projektkoordinátorokat részletesen megkérdeztük a projektek eredményességéről, illetve megkérdeztük, hogy a nem sikeres projektek sorsa hogyan alakult. Célzott interjúkat folytattunk a minisztériumokban, a fő kutató intézetekkel, amelyek az európai kutatói közösség szempontjait hangsúlyozták. Ez a vizsgálat nagyon fontos előzetes megállapításokkal szolgált, és lehetővé tette a kutatókkal folytatott aktívabb együttműködést. Nagyon fontos, hogy egy európai fórum alakuljon ki az kutatási infrastruktúra kapcsán, hiszen ezzel segíthetjük elő az ilyen hálózatok kiépülését. Az infrastruktúra szerepe nem volt teljesen egyértelmű. A megfelelő program 10%-ának rendelkezésre állása nem bizonyult elegendőnek. Finally, the court concluded. Végül is a megállapítások arra is rámutattak, hogy a különböző finanszírozási források kapcsán a bizottság szolgálatai nem feltétlenül segítették a felhasználást. A bizottságnak tehát újra kéne gondolnia az új kutatási infrastruktúra projektek eh, kapcsán, eh, hogy milyen mértékben lehet ezt a kutatási költségvetésből finanszírozni, ahhoz, hogy ezek a programok és projektek sikeresek lehessenek, eh, és lehetővé váljon a nyomonkövetés, illetve az utólagos ellenőrzés. A bizottságnak tehát figyelembe kellene vennie, hogy milyen szinergiákat lehet elérni. Én örömmel nyugtázom, hogy Szkilakakis úr anyaga tartalmazza a fő konklúziókat, megállapotásokat. Ez egy nagyon hasznos anyag, hiszen a célkitűzéseket is érthetően megfogalmazza. És örülök annak is, hogy a jelentéstevő támogatja azt az elképzelést, hogy a kiegészítő finanszírozás hasznát a bizottságnak meg kell vizsgálnia, és ez a kiegészítő finanszírozás kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy kiépüljön az európai kutatási infrastruktúra szövete. Köszönöm szépen. Még Szilákakis asszonyra várunk. Megkérdem a bizottságot, van-e mondandója. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság először is szeretném megköszönni a számvevőszéknek, illetve a szakbizottságnak is az a e területen elvégzett munkát. Azonosították ezeket a fontos tényezőket, amelyek az európai infrastruktúra fejlesztése szempontjából figyelembe veendőek. A hatodik kutatási keretprogram 2006-ban fejeződött be, de 2004-ben már számos új ö, ö, döntés megszületett. Ezek ö, kísérleti ö, fázisban vannak. Kilenc ilyen infrastruktúra projekt jelen pillanatban már folyamatban van. Ezeknek az építkezéseknek az infrastruktúra építéseknek a 10%-áról már sikerült döntést hozni. Európai hozzáadott értékkel rendelkeznek ezek ugyanis. Az Európai Bizottság szerint ezeknek a megnyitása az összes európai kutató számára hozzáadott értéket kell, hogy teremtsen, nem csak a tagállami kutatók számára. Ez az, amit mindig figyelembe veszünk az, hogy egy tagállamban is hatással lesz ennek az új projektnek, az egy plusz hozzáadott érték, de mi különösen az európai szintre koncentrálunk. A szá számbevőszék ugyanazokra a következtetésekre jutott, mint az Európai Bizottság, hiszen már a hetedik kutatási keretprogram, azaz 2007 óta az ilyen típusú támogatást már nem alkalmazzuk más típusú, és európai szinten katalizátort jelentő infrastruktúra projekteket támogatunk, ambiciózusabb és nagyobb léptékű projektekre gondolok, amelyek ilyen megoldást jelenthetnek az Európa előtt álló kihívásokra. A hatástanulmányokra vonatkozólag ezeknek az elvégzése 2006 óta folyamatban van, és ezeknek az eredményeit az Európai Bizottság figyelembe vette. Mind az ex ante és az ex post hatástanulmányokat is. Az együttműködés és a koordináció a strukturális alapokkal nagyon fontos az infrastruktúra fejlesztése szempontjából. A parlament is felismerte azt, hogy a különböző európai régiókban a kutatás előmozdítása kiegyensúlyozott fejlesztést kell, hogy jelentsen Európában. Ezért a regionális alapokkal, illetve operatív programokkal is együtt kell működni, és össze kell hangolni ezeket a terveket. Ebből is ered a nehézség a hetedik kutatási keretprogramban, legalábbis az ellenőrzés alapján, hiszen ez az együttműködés, illetve a struktúrális alapok kiegészítő jellege és kiegészítő szerepe új nehézségeket okoz egy új típusú közös programozást vezettünk be a nemzeti alapokkal és a tagállamokkal annak érdekében, hogy azokban a régiókban tudjuk ezeket az új infrastruktúrákat felállítani, amelyek amúgy is a struktúrális alapok támogatását élvezik. Tehát Előkészítő fázisban van, vagyunk jelen pillanatban a 2007-ben kezdődő kutatási keretprogram keretében létrehozandó infrastruktúrákkal kapcsolatban, ezt hangsúlyoznám, valamint utalnék arra is, hogy szükséges rendszeresen tájékoztatni a szereplőket nemzeti szinten, csak úgy, mint regionális szinten. Ez a tájékoztatási aspektus alapvető fontosságú, ezt felismerjük ma is, amikor a különböző a területen jelenlévő szolgálatok, a kutatók, a kutatási, illetve az egyéb nemzeti hatóságok jobban kellene, hogy együttműködjenek annak érdekében, hogy a kiegészítő jelleg valóságá váljon európai szinten. Az új generációs lézerekkel kapcsolatban például a Magyarországon és a Cseh köztársaságban folynak kutatások, valamint Romániában, és ezekben az országokban konkrét fellépésekre kerül sor. Ezek mutatják azt, hogy regionális és kutatási politikai szinten is kiegészítő jelleget tudunk elérni, amennyiben próbálkozunk. Skilakakis képviselője a szó. Thank you, Mr. President. I would like to start by saying that Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy a kutatás igazgatás területével foglalkozunk, és a kutatással politikusként problémánk van, hiszen aszimmetrikus az rendelkezésünkre álló információ. Tehát egy oldalról ott vagyunk mi, akik az adófizetőket képviseljük, és elköltjük az ő pénzüket. Más oldalról ott vannak azok az emberek, akik megkapják ezt a pénzt, és kutatásra költik. Nehéz helyzetben vagyunk, amikor meg akarjuk ítélni azt, hogy megfelelően használják fel ezt a pénzt, vagy nem. Épp ez az oka annak, amiért úgy gondolom, hogy ellenőriznünk kell, és megvizsgálnunk azt, hogy hogyan követ, költötték el a pénzt, mégpedig részletesebben. A kutatások területén még részletesebben kell elvégeznünk ezeket az ellenőrzéseket, mint a verseny által jobban érintett területeken. Ez lenne az általános megjegyzésem. A számvevőszék más jellegű statisztikákat vizsgált meg, és arra a következtetésre jutott, hogy relatíve rendben voltak az elkölt, a, a költések. Az új infrastruktúrák tekintetében viszont rámutatott arra, hogy nem talált hozzáadott értéket. Vita volt az Európai Bizottság és a számvevőszék között a, a tekintetben, hogy mit minősítenek hozzáadott értéknek. Az Európai Bizottság végül azt mondta, hogy a hozzáadott érték az azt jelenti, hogy az európai dimenziót javítja vagy növeli. Amikor ilyen kifejezéseket hallok, akkor mindig egy kicsit gyanús nekem, hogy nem túl általános-e ez a kifejezés. Az európai dimenzió az nagyon sok mindent jelentett nagyon sok ember számára, Úgyhogy azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól, hogy részletezze azt, hogy hogyan is méri az európai dimenziót. Elég sok pénzt költünk ezen dimenzió továbbfejlesztésére. A számbevőszék oldaláról a tervezett kutatásokban nagyon sokat beszélnek a tagállamokról, a társult államokról, meg a kutatói közösségekről. Azonban nem látok bizonyítékot arra, hogy hatékonysági ellenőrzést végeztek volna. Hogy azt nézik-e, hogy mennyire hatékonyan használták fel az elköltött pénzt. Nem csak azt vizsgálnák, hogy a megfelelő irányban, megfelelő célokra költötték-e de hát igazából azt látom, hogy nincs túl sok tény ezekben a, a tanulmányokban. Nem tudom, hogy elvégezték-e az, de elvégeztek-e ilyen jellegű kutatásokat. Azt hiszem, hogy nem. És a kutatási projektekben ö, tényeket kell keresnünk azért, mert ott van az információ aszimetriája, ott van a verseny hiánya, és lehet, hogy a motivációk nem mindig a jó irányba mutatnak. Ezért részletesebb ellenőrzésre van szüksége ezeken a területeken más kiadásokhoz képest. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólási kérelem, akkor ma délután háromig felfüggesztem az ülést.